Okay, so I'm going to start the meeting and Elkezdjük az ülést. Kérem a fotósokat, hogy távozzanak a teremből. Okay, so we are going to start Elkezdjük a különleges ülést, az ENVI különleges ülését, és Kréta Thunberget üdvözölni szeretném. Mindenkit kérek, hogy tegye fel a fülhallgatóját. Franciául folytatom. Nagyon örülök annak, hogy köszönhetem eh, Greta Thunberget itt az Európai Parlamentben. Szaszoli elnök meghívására érkezett hozzánk. 2019 áprilisában járt nálunk legutóbb a házban, és egy üzenetet közvetített. Ez az üzenet azt jelenti, hogy nem teszünk eleget, és önnek természetesen igaza van. Egy idézettel kezdeném. a zikaleti válság az emberiség túlélését eh, veszélyezteti, és nem zárhatjuk ki a katasztrofális következményeket, amelyek eh, megszüntetik az emberi életet, eh, ahogy a jelenlegi formájában ismerjük. Ezt a mondatot Greta Thunbergtől idéztem nem, igazából ez nem így van, hanem a JP Morgan um, közgazdász uh, idézete. Tehát ez azt jelenti, hogy uh, bárki is mondta ez, ezt, uh, ebben igazság van. És vannak, akik szeretik, um, szeretik Greta thunberg vannak, akik nem. Az igazság azonban, illetve a tények maradnak, um, az a kockán, hogy elveszítjük a földgolyót. Ön elfogadta a meghívásunkat, és nyilván nem csak azért tette, hogy vészjelzést küldjön, hanem hogy megoldásokat találjunk. Az ön szerepe és ön ezt nagyon hatékony módon teszi, elindította a riasztó jelzést, és meghúzta a vég, vészharangot. Hónapok óta ezt teszi, és azt gondolom, hogy száz különböző politikai felelősséggel találkozott, akik fotót készítettek önről, azt mondták, hogy fantasztikus, amit ön mond, viszont semmit nem óhajtanak változtatni. És itt az Európai Parlament, mi nem ebben a hangulatban vagyunk, és az MV, az Európai Parlament Környezetvédelmi Szakbizottsága még kevésbé az ön szerepe, amikor meghallottuk a, az ön vészharangjait, a tudósok vészharangjait, akkor ez azt jelenti, hogy nagyon fontos, hogy megbízható tudományos megoldásokat találjunk, amelyek megállják a helyüket ipari és pénzügyi szinten, és mindenkinek megvan a saját szerepe meg vagyok, mélyen meg vagyok győződve arról, hogy ez, a fiatalok energiájára van szükség. Egy, egyetlen társadalom sem tud átalakulni, illetve megfelelően rea, reagálni a kihívásokra, nem hallgatjuk meg a fiatalokat. És ön itt eh, az ifjúságot eh, szimbolizálja. Greta Thunberg, ön eh, itt a az ENVI szakbizottságban van, és ez nem a Fehérház Donald Trumpal, nem az ausztrál um, miniszterelnökkel, illetve nem Bolsonaro um, éghajlat szkeptikus brazil elnökkel beszél. Tehát nagyon fontos ezt a pozitív energiát, az ifjúság energiáját megragadni, és nagyon fontos elindulni ezen az úton, illetve akik még vonakodnak, magunk mögé állítani. Ennyit szerettem volna mondani bevezetőül, és most 10 percben megadom a szót Greta Thunbergnek, utána pedig a koordinátorok következnek minden egyes politikai frakció képviseletében, és kérek mindenkit, hogy tartsa be a hozzászólási időt parancsoljon, körülbelül 10 percben kérem tartsa meg beszédét. Hi. Hi. My name is Greta Thunberg. Greta Thunbergnek hívnak. Éghajlatoktivista vagyok és a Fridays for Future mozgalom részese. Másfél évet áldoztunk fel az életünkből annak érdekében, hogy protestáljunk az önök tett tevékenység, az ellen, hogy nem tesznek semmit. Szeptember többen, több mint 7,5 millió ember vonult az egész világon az utcára, és azt kérte, hogy a tudományos bizonyítékokat vegyék tudomásul, és biztosítsák számunkra a biztonságos jövőt. Azután 2019. novemberében az Európai Parlament az éghajlat és környezetvédelmi vészhelyzetet nyilvánította ki. Azt mondták, hogy az Európai Unió az éghajlatváltozás egzisztenciális fenyegetése ellen száll síkra. Ez egy fantasztikus szélkitűzés. Amikor a gyermekeik bekapcsolták a tűzriasztót, kimentek a házból, beleszagolt a levegőbe, és megállapították, igen, igen, tényleg ég a ház, nem téves riadót fújtak. De utána szépen visszamentek a házba, befejezték a vacsorát, megnézték a filmet, lefeküdtek szép nyugodtan, anélkül, hogy a tűzoltóságot hívták volna. Sajnos azt kell mondanom, ennek a világon semmi, de semmi értelme nincs. Hogyha ég a ház, akkor az ember nem vár még néhány évig azért, hogy kiolcsa a tüzet. De a bizottság javaslata voltak éppen ennek felel meg. Amikor az Európai Unió bemutatja az éghajlat törtés, törvényeket, és azt mondja, hogy 2050-re nettó zéró kibocsátó lesz ezzel, közvetett módon bevallja, hogy feladja, feladja a Párizsi megállapodás céljainak való megfelelést, feladja az ígéreteit, és feladja, hogy mindent megtesz, de mindent megtesz annak érdekében, hogy a saját gyermekeik számára biztonságos jövőt biztosítsanak önök, önök. Hiszen ez a törvény egy nem megfelelő széndiokszid költségvetésen alapszik, amely voltak éppen sokkal-sokkal kevesebb esélyt kínál arra, mint 50 százalék, hogy másfél százalék alá szorítsuk a globális éghajlat felmelegedését. És bármely éghajlat szakpolitik és törvény, amely nem a legjobban, meg, legjobban megszerezhető tudományos adatokon nyugszik, illetve a kibocsátási adatokon nyugszik, minden ilyen politika tökéletesen elvéti a célját. Egy ilyen törvény erős üzenetet for, üz, öm, közvetít, mi szerint, hogy öm, erős, határozott lépéseket tesznek, pedig ez nem igaz. A kemény igazság az, hogy öm, még mindig krízisben vagyunk, bármilyen politikai lépéseket tettek, és egy krízis léptéke felmérhetetlen rengeteg csodálatos megoldásra tettek javaslatot. Példátlan gazdagságot értünk el a világban, nagyon sok a jó szándék, és rengeteg ember készen áll arra, hogy mindent megtegyen a segítség érdekében. De mi hiányzik? A vezető szerep, és ezen felül az idő, az idő hiányzik a legjobban. A csökkenő kárbonkölcsi széndiokszid költségvetések azt mutatják, hogy még mindig nem a legmeg, legjobb megszerezhető tudományos adatokra építik az információkat. Az equity, a feedback loops és más-más szakmai szavakkal élünk, és ennek ellenére, hogy ezek nem mindig pontosak, ezek biztosítják a legjobb tudományos alapot. Ugyanakkor ezen költségvetések tartalmat soha nem vették figyelembe a mai szakpolitikában, és soha nem kommunikálták a fő médiumokban, és önök pedig itt törvényeket, szabályokat akarnak elfogadni, úgy, hogy fityet hánynak a legjobban megszerezhető tudományos információkra. Az United Science az emberi tudomány összes felismerésére fityethányva nem lehet jó törvényeket hozni. Egy olyan törvény, amely nem oldja meg a, a problémát, nem jó törvény, és önök azt mondják, hogy éghajlat pionírok, úttörők ugyanakkor továbbra is fosszilis erőműveket finanszíroznak. úgy tesznek, hogy azáltal, hogy az éghajlat igazságosság szempontját kihatják, nem áll fenn annak a veszélye, hogy az egész Párizsi megállapodás veszélybe kerül. Azt gondolják, hogy az üres szavak megszüntetik ezt a vészhelyzetet, ez tévedés. Ennek véget kell vetni. Egyetlen politikai terv, vagy egyetlen megállapodás sem lesz elegendő egész addig, amíg a széndiokszid költségvetésekre fityet hánynak. Nem csak 2030-ra vagy 2050-re kell célokat meghatározni, hanem 2020-ra és minden további évre, mely előttünk áll. Csökkenteni, mégpedig drasztikusan kell a forrásoknál csökkenteni a széndiokszid kibocsátást. A távoli célok semmit sem jelentenek, hogyha folytatják a business as usual az elkövetkező években, hiszen ezzel felhasználjuk a meglévő kapacitásainkat, mielőtt 2030 vagy 2050-ben megfelelhetnénk a becsvágyó céloknak. Ez a negatív emissziós technológia nem létezik, ipari bevethető módon, és valószínűleg soha nem fog létezni, vagy lehet, hogy nem fog létezni, ezért meg kell változtatnunk a viselkedésünket, meg kell változtatnunk a társadalmunkat. Ez a kellemetlen igazság, amely elől önök sem menekülhetnek el, bármennyire is szeretnének, eh, szeretnék behújni a szemüket. És minél inkább elmenekülnek ezen igazság elől, annál nagyobb lesz az árulás gyermekék irányában az Európai Uniónak valóban vezető szerepet kell vállalnia. Önöki a morális kötelezettség, hogy ezt megtegyék, és példátlan gazdasági és politikai lehetőségük van arra, hogy igaz éghajlatvezetőkké váljanak. Önök, önök maguk jelentették be, hogy éghajlat és környezetvédelmi vészhelyzet van. Önök mondták, hogy ez egy egzisztenciális veszély. Akkor most bizonyítsák be, hogy komolyan gondolják, amit mondtak nem elégszünk meg semmi kevesebbel, mint a tudományon alapuló legjobb megoldással, amelyel a következő generációk és az életen lévő élet mai formájában való megvételéért dolgozhatunk. Minden más egyenlő az, bedobtuk a török között. Ez az éghajlatváltozás nem eleg, törvény nem elegendő, ugyanis a természettel nem lehet öm, csak alkukat kötni, és a fizika törvényeire nem lehet fittyet hányni. És nem engedjük meg, hogy beáldozzák a jövőnket. Köszönöm szépen! Thank you. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót a frakcióknak, akiket eh, az MV-ben a koordinátorok képviselnek. Először is a néppárt eh, kap szót, Péter Líze 6 percben. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, Gréta, köszönöm ezt a remek nyilatkozatot, és az elmúlt hónapok során tett kötelezettségvállásaidat. Nekem nagyon fontos az, hogy Európában fiatalok millióit képviseled, a világon szintén, és a Fridays for Future mozgalomban résztvevőkkel magam is szoktam a választók körzetemben találkozni, és mindig meglep, hogy mennyire komoly ismeretekkel rendelkeznek. Például egy fiatal lányjal találkoztam, aki 25 kilométert utazott erre a rendezvényre, de három órát vett ez igénybe, mert nem volt hajlandó autóval utazni oda, ezért közlekedéssel ment, és több példát is említhetnék. A tudományos kérdések egyértelműek, minden fél elkötelezte magát a párizsi megállapodás mellett, de az éghajlat valószínűleg 3 Celsius fokkal fog növekedni, és ez egy nagyon veszélyes helyzetet idéz elő, például a grönlandi jégmezők, vagy a permafrost olvadása az északi féltekén, és éppen ezért megértem a fiatal nemzedék motivációját. Az én gyermekeim is csak néhány évvel idősebbek nálatok. Ha nem cselekszünk gyorsan, akkor lehet, hogy 30-40 év múlva egy olyan helyzet áll elő, amelyben a te nemzedéked illetve a gyermekek nem tudják már uralni és irányítani az változást. Éppen ezért az összes félnek többet kell tennie, mint ami mellett elkötelezte magát a Párizsi megállapodásban. A részes feleknek többet kell vállalniuk. Az én frakcióm a néppárt nevében három konkrét dolgot szeretnék kiemelni, amit szeretnénk végrehajtani. Először is Szeretnénk többet beruházni a kutatásba és az innovációba, például azért, hogy dekarbonizáljuk az ipart. Szerintem ez lehetséges kell legyen. Meg kell tudjuk őrizni az ipart, de ugyanakkor környezetbarátabbá, tisztábbá kell tennünk, és ezáltal más nagy gazdaságok, mint Kína vagy India számára is felvázolhatjuk az utat. Közösen az Európai Parlamentben sikeresen felvázoltuk a prioritásokat. A probléma azonban az, hogy a tagállamok, a pénzügyminiszterek és az államkormányfők azt javasolták, hogy csökkentsük az innovációra szánt költségvetést. Ezért úgy gondolom, hogy mindannyiunknak küzdenünk kell azért, hogy a tagállamok eleget tegyenek felelősségüknek. Másodszorban egy komoly problémát jelentenek Európában az erdők, az erdők helyzete, ugyanis az éghajlatváltozás miatt hőhullámok, asszályok következnek be, és az erdő tulajdonosok számára már az erdőgazdálkodás nem nyereséges Ugyanakkor az erdők a legfontosabbak, amivel rendelkezünk az éghajlat szempontjából, és ez egy jó példa arra is, hogy az éghajlat és a környezeti problémák, valamint a gazdasági problémák kéz a kézben járnak. Továbbá a harmadik pont. Úgy gondolom, hogy szükségünk van egy európai szén árra egy olyan területen is, ahol ez nem létezik, például a közlekedés vagy az épületek terén úgy gondolom, hogy beszélhetünk adókról, adózásról, de egyhangú döntést kell hozniuk a tagállamoknak, ami gyakorlatilag kilátástalan, ezért támogatom, hogy az ETS rendszert erre az ágazatra is kiterjesszük, bár a legjobb az lenne, hogy különálló rendszer jönne létre, és amiről szintén beszélnünk kell, nem hiszem, hogy lehetséges nagyra törő éghajlat célokat kidolgoznunk a széndiokszid kibocsátás csökkentése nélkül. Ami az éghajlat jogszabályt illeti, az üzenetet értettem, de úgy gondolom, hogy ez a klímatörvény nagyra törő. A szénsemlegesség, mint cél nagyra törő, és az is nagyra törő cél, hogy a 2030-as célt meghaladjuk, még akkor is, csak ha, még akkor is, ha csak 30-40 százalékra törekszünk. Ami engem aggaszt, az az, hogy nem tudok más nagy gazdaságokról a világban, amelyek fontolnának egy hasonló lépést. És az utolsó gondolatom, az Amerikában találkoztál, és Kanadában is, valamint Latin Amerikában politikai vezetőkkel. Szeretném megérteni, hogy mit tanultál tőlük, mit hallottál, hogyan tudnánk ezeket az országokat, valamint másokat, mint India, Japán, Dél-Afrika arra ösztönözni, hogy a kibocsátásaikat csökkentsék. Tegnap beszéltem az Európai Bizottsággal, és nincsenek nagy gazdaságok, csak kisebb országok, Kosztarika, Marokkó, Etiópia, amelyek hajlandóak erre a lépésre, de ők nem fognak tudni változtatni a kibocsátások jelenlegi szintjén, és természetesen példát kell mutatnunk. Ez egy nagyon egyértelmű válasz, de nem hiszem, hogy ez elegendő lenne. Hogyan tudunk más nagy világgazdasági szereplőket meggyőzni Latin Amerikában és az amerikai kontinensen, valamint máshol a világban? Ugyanis ami szerintem nagyon egyértelmű. A tudományos tények egyértelműek, többet kell tennünk, de globális szinten kell többet vállalnunk, és ez egy komoly kihívás, amelyel meg kell küzdenünk. Köszönöm. Thank you. Uh... Köszönöm. Jutta Gütelánt kap szót, a szocialisták koordinátora, illetve az éghajlati törvény jelentéstevője. 5 percben parancsoljon. Köszönöm szépen. Hello, Gréta. Svédül beszélek most. Nagy megtiszteltetés, hogy te svéd vagy, és nagyon jó érzés svédül beszélni ma. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk és természetesen csökkenteni szeretnénk eh, a kibocsátást, a te hangot pedig erőteljes, és amikor megszólalsz, egy pozitív hullámot érzékelek a teremben. Nagyon hálásak vagyunk kemény munkádért, azért, hogy egy generációt állítottál magad mögé. Hat éve vagyok a parlament tagja, és úgy gondolom, hogy a Fridays for Future mozgalom előtti időről és utáni időszámításról kell, hogy beszéljünk nagy figyelemmel kísértem, amit mondtál, és óriásiak a kihívások. Igazad van, amit mondtál. Az Európai Unió intézkedéseiről beszélünk, a kibocsátás csökkentése érdekében nem csak a székhajlati törvényről beszélünk, amely ma kerül bemutatása. Én vagyok a jelentéstevője ennek a témának itt a házban. Európának felelőssége van, és megvannak a forrásai azért, hogy tényleges változást eredményezzen. Nagyon fontos azt is biztosítani, hogy ez az átállás igazságos legyen, az összes szektorra kiterjedjen, és az összes polgárra. Nagyon fontos, hogy együttműködjünk a különböző ágazatokkal, illetve a világ más részeivel. Az EU-nak erőteljes a hangja, és fontos, hogy ezt mások is meghallják. Az EU-nak különleges felelőssége van abban, hogy most csökkentse a kibocsátást, és nekünk meg kell mutatnunk azt, hogy mindezzel tisztában vagyunk. Tehát nagyon fontos, hogy jó példát mutassunk, és azt gondolom, hogy úgy tudunk hatással lenni a világ eh, többi részére, hogyha a saját kibocsátásunkat csökkentjük, mégpedig minél gyorsabban. Nem csak az igazságosság kérdése merül fel, hanem az ambíció kérdése is. Fontos, hogy ambíciózusabbak legyünk, és a beszédetben, a mai beszédben is nagyon sokszor kitértél erre hogyha 2050-ig eh, a földbolygót eh, éghajlat semlegessé akarjuk tenni, akkor gyorsabban kell előre lépnünk, és nagyon fontos, hogy ambiciózusabb célokat tűzünk ki eh, most is, és 2030-ra is. Egyetértek azzal, hogy a bizottság által bemutatott éghajlati törvény nincsen összhangban a, a tudományokkal, illetve mindazzal, amit te ma szeretnél látni. Remélem, hogy az Európai Parlament többet fog tudni tenni annak biztosítása érdekében, hogy ambiciózusabbak legyünk, gyorsabban történjenek a dolgok, és nagyon fontos, hogy ebben vezető szerepet töltsünk be. Én megteszek minden tőlem telhetőt jelentéstevőként. Remélem azt, hogy az Európai Parlament azt az erőt tudja majd képviselni, amely tényleg küzd ezekért a célokért. És remélem, hogy ez még a Glasgow-i találkozó előtt megvalósul, annak érdekében, hogy a világ meghallgasson bennünket, illetve hogy jó példát tudjunk mutatni. Az éghajlati törvény nagyon fontos, hogy egy eh, rendszerre épüljön, amelyben van egy eh, eh, szénköltségvetés is, nagyon fontos eh, megnéznünk azt, hogy ezek a munkálatok hogyan haladnak. Nagyon keményen dolgozunk, és én megígérhetem azt, hogy még küzdeni eh, fogunk, és rád is támaszkodunk abban, hogy nyomást gyakorolsz erre a parlamentre. Úgy érezzünk, hogy a tudományoknak, a tudományos tanácsoknak kell megalapozniuk eh, az EU ékarati jogalkotással kapcsolatos döntéseit. Én nem szeretnélek félrevezetni, és nem tudom azt mondani, hogy ez könnyű lesz. Ebben a házban vannak igen konzervatív erők, amelyek te ellened vannak személyesen, illetve az éghajlati változások ellen. Remélem, hogy mindezt tudott. A ház nagyon megosztott azok között, akik tenni szeretnének, és azok között, akik nem. Lehet, hogy eh, ezt már tudod, de fontosnak eh, tartottam itt hangosan is kimondani. Nagyon fontos, hogy eh, egyre nehezebbé válik számunkra az, hogy megvalósítsuk a párizsi megállapodást, ehhez még sokkal többet kell tennünk. Sokkal jobban ismered az éghajlat kapcsolatos fellépéseket, mint mások. Megújuló energiaforrások, energiahatékonyság, kibocsátás kereskedelem kapcsán sok munkát végeztünk, és itt nagyon sok potenciál rejlik az új erőfeszítésekhez, amelyek összhangban állnak az éghajlat szempontjából semleges gazdaság kialakításához, annak érdekében, hogy jobb életet teremtsünk az átalakulás után. Úgy érzem, hogy objektív célokat kell kitől, kitűznünk. Mi szociáldemokratáként egyértelműen szeretnénk fogalmazni. A szociáldemokrata frakció itt az Európai Parlamentben az úgynevezett SND frakció folyamatosan az egy az igazságosságra, az igazságos átállásra fog összpontosítani. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a jólét, a biztonság és az éghajlati politika kéz a kézben járjanak, azért, hogy egy jobb életet biztosítsunk a társadalom számára. Végezetül elmondanám azt, hogy te millió fiatalt képviseltél, akik az éghajlatért küzdöttek a jövő érdekében ezen a földbolyon köszönetet neked mondani ezért, és minden fiatalnak, akik saját kezdeményezést ragadnak meg. Ők az igazat mondják el a társadalmainknak, erre szükségünk van, és te is változtattál már a vitán ebben a házban, ebben teljesen bizonyos vagyok. A frakciónk többet szeretne, és nyomást fogunk gyakorolni. Nagyon kemények leszünk, és megígérjük azt, hogy eh, küzdeni fogunk. Köszönjük, hogy eljöttél. Okay. Let's say that I, I gave... Adtam még eh, plusz eh, fél percet, mm, de meg kell, be kell tartanunk az időt, akkor most Nils Torvalds következik a Renew frakció részéről. Svédül folytatom, én is. Köszöntelek, Gréta, és örülök, hogy ismét itt vagy. Legutóbb, amikor itt jártál a parlamentben, a politikusok egy részét sokkal inkább foglalkoztatták a választások, a közeledő választási kampány, és akkor a politikusok hajlamosak túl nagy ígéreteket tenni, amelyeket aztán nem tudnak vállalni de minden esetre tettünk némi erőfeszítést, hogy előre lépjünk a COP25 előtt, a 2030-as évig a széndiokszid kibocsátások csökkentését 55%-ra emeltük. Azt mondta, de ez még mindig nem elég, de ha összevetjük a korábbi szinttel 40%-kal, akkor ez mégis egy jelentős előrelépés. Az a klímavészhelyzettel kapcsolatban is komoly vitát folytattunk. Sokan szavaztak mellette, de sokan ellenezték. Nagyon sok bírálat érte annak idején a megközelítésünket. Volt, aki azzal vádolt bennünket, hogy vészjóslóak vagyunk, de ha megnézzük az áradásokat, a tűzvészeket világszerte, akkor talán nem jártunk annyira messze az igazságtól, amikor kikiáltottuk a vészhelyzetet. ha megnézzük a balti térséget, Finnországot, láthatjuk, hogy az enyhébb telek hogyan változtak, és a balti tenger sótartalma is milyen gyorsan, drámaian változik, ami a biodiverzitásra nézve is egy komoly problémát fog jelenteni a jövőben. Szeretnének külön köszönteni Katrin Sabó képviselő részéről, aki ma nem volt, aki ma nem tudott eljönni, ő volt az első, aki át kell, aki vitorlázva kerülte meg a világot, te pedig átkeltél vitorláz, vitorláshajóval az óceánon. A közlekedés jelentős mértékben növeli a felmelegedést és ez a jelentős mennyiségű hő, amelyet abszorbálnak az óceánok, egy komoly problémát jelent, amelyet hosszú távon is kezelnünk kell. Ez hosszú távú erőfeszítést tesz szükségessé, nehéz lesz a céljainkat 2050-ig és utána is elérni. Én akkor már 105 éves lennék, nem tudom, hogy hol leszek akkor, de nagyon sok az olyan politikus, aki félváról veszi ezt az egész problémát. Elég, ha megnézzük, hogy egyesek az Atlanti óceán másik oldalán milyen, hogyan posztolnak a Twitteren. Innovációra van szükségünk, és amikor az innovációról beszélünk, vannak országok, amelyek elég jól teljesítenek. Ha megnézzük az európai innovatív országokat, Svédország, Dánia és Finnország sorolható ezek közé, olyan országok, amelyek, eh, amelyekben jó az oktatási rendszer, és ők eh, az éllovasok. Te persze most eh, nem vagy iskolában, de szerintem nagyon jó az oktatási rendszerünk, és persze azt is belátom, hogy ennél fontosabb feladatod is van. Ugyanakkor nagyon örülök annak, hogy továbbra is fenntartod a politikai nyomást, máskülönben nem jut volna létre az a mozgalom sem, amelynek tanulja vagyunk Brüsszelben. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Az ID frakció nevében Szilvia Szárdóni kapszót. Kösz, jó napot kívánok, szervusz Gréta. Ezen a héten a parlament zárva van a látogatók ellen előtt. A munkatársak se jöhetnek be a parlamentbe Ugyanakkor nyitva áll a parlament Gréta előtt, sok száz látogató jön, akik úgy látszik, hogy nem kapják meg a koronavírust. Nagyra értékelem, ne értsenek félre azokat a fiatalokat, akik hisznek valamiben, mint te, Gréta, akik elkötelezetten dolgoznak egy meggyőződésért. De ugyanakkor egyre világosabbá válik, hogy Grétát kihasználja többek között az Európai Bizottság is, amely mögé bújik és nem egyetértve azokkal, akik itt tupsoltak, én nem akarok hamis lenni. Úgy gondolom, hogy az integralisták, az állítólagos környezetvédők hat ö, csatája téves, kép, képmutató, téves és félrevezeti az emberek képmutató, mert hogy kérdés, hogy lemondanának-e a növekedésről ezek a fiatalok? Hány fiatal mondaná le az okostelefonról, az 5G-ről, az olcsó 17 eurós repülőjegyről, ki mondana le a fast foodról, vagy pedig a cukorról, vagy ki hajlandó arra, hogy kevéssé, kevesebbet mosson, vagy pedig letekerje, vagy kikapcsolja a klímát. Voltak éppen ezt várják el a környezeti, környezetvédők vallása, ezt várja el, és az olyan vallás az olyan járvány, mint a koronavírus csökkenti a szennyezést Kínában. Ezt akarják? Hiszen az, ha csökken a szennyezés, az azt jelenti, hogy nem dolgozik, ez az ipar, az emberek meg el, elszegényednek. Téves ez a megközelítés, mert nyugaton szervezik Gréta a tüntetéseket, ahol pedig az utóbbi években már sokat tettünk a környezetvédelmi politikáért. Kínában, Indiában miért nem csinálnak ilyen tüntetések? Kínában 2030-ig tart, hogy szénerőműveket építenek, Indiában pedig a világ 10 legszennyezett városából 7 Indiában van, Ugyanakkor az egyszerű ember ellen van ez a megközelítés, mert mindenre adót vetnek ki, a műanyagra, a cukorra is folytathatnám, és az állampolgárokat, akik egész egyszerűen csak jól élnek, jól esznek, talán húst tesznek, esetleg lakhatnak valahol, és talán eh, égbe kiáltó bűn, még autójuk is van, eh, bűnösnek mutatják be. Ez a megközelítés nagyon nagy, súlyos szociális károkkal fog járni. A zéro kibocsátási növekedési modell elszegényíti az embereket, és az ipart eh, térdre kényszeríti. Mindez nem azt jelenti, hogy nincsen szennyeződés, és nem azt jelenti, hogy nem kellene ezt csökkenteni. Ezzel ellentétesen, de ugyanakkor megfelelő tudományos meggyőződésre kell alapozni mindazt, amit mondunk, és meg kell akadályozni, hogy Grétával visszaéljenek, és úgy gondolom, hogy az ideológiai szlogenek ellenében fel kell lépnünk, és az ilyen kártékony programokat meg kell szüntetni, volt, aki másfél perccel többet beszélt, mint én. Ezt hívják demokráciának, ez botrány, ez égbe kiáltó. Köszönöm. Értjük az üzenetet, értjük, no. Bászájk hút a zöldek nevében. Uh, thank you very much, and uh, I will just... Köszönöm szépen. Bekapcsolom mindjárt a mikrofont, és akkor lehet hallani. Üdvözlöm Ilita eh, Thunberget, újból üdvözlöm, és mindenkit üdvözlök itt a teremben, akik érdeklődést mutatnak az éghajlati politika iránt, amit megpróbálunk eh, létrehozni. Soha nem láttunk ilyen tömegeket itt, hiszen pedig szükség lenne a támogatókra. Igaza van, eh, abban, hogy nagyon fontos a tudományt visszahelyezni a hatáskörében. Minden alkalommal, amikor különböző politikusok beszédeit hallgatjuk arról, hogy milyen fontos az éghajlat, az éghajlati vész, helyzet, akkor azt szűrjük le, hogy itt nem a szavakra van szükség, hanem a cselekvésre és szerettük volna azt, hogy az Európai Bizottság a Green Deal-t illetően ambiciózusabb. Azt reméltük, hogy a bizottság a Green Deal-t cselekvésekre váltja fel. Ma bemutatták az éghajlati törvényt, és ez egyértelműen csalódást okoz. Ebben az évben ambícióinkat növelnünk kell, és Péter Lézenek teljes mértékben igaza van, növelnünk kell az ambícióinkat. És a kérdése, hogy ezt hogyan tegyük meg, én úgy gondolom úgy, hogy eh, mi mutatjuk meg azt, hogy erre képesek vagyunk, és ezt tesszük. De hogyha az Európai Bizottság az éghajlati törvényével bebetonozza eh, mindezt, és pusztán szeptemberre készít el egy javaslatot, eh, amely értelemben esetleg csökkenthető a kibocsátás, akkor nagy a probléma, hiszen Párizsi megállapodás minden, minden ötödik évben jelentős pillanatot rögzít, és Glasgow-ban van a következő fontos pillanat. Ha nem készülünk fel erre, akkor ki fog Japán, Kína, India? Nem, senki sem, ha mi magunk nem vagyunk kész. És az Európai Bizottság most azt mondja, hogy hát lehet, hogy elkészül a javaslat szeptemberre, akkor eh, mindez veszélybe sodorja a párizsi megállapodás. Hogyha nem növeljük ambícióinkat, és nem teremtünk globális momentumot a kibocsátás csökkentésre, akkor a jelenlegi úton megragadunk öt évig, és a jelenlegi út eh, több mint három fokos felmelegedést hozhat. Ezen az úton járunk, és nagyon fontos, hogy Európa végre cselekedjen, ami az éghajlati törvényt életé. Nagyon szép vikátokat folytatunk a delegált jogaktusokról, megvalósítási jogaktusokról, de mindezek 2030 után fognak életbe lépni. Nem erről kéne a vitát folytatni, hanem arról, hogy mennyivel csökkentjük a kibocsátást, és hogyan ragadjuk meg a globális momentumot, amelyre a világnak szüksége van. A novemberi határidőt tartani kell, ketyeg az óra, felépése van szükség. Köszönöm Gréta, hogy a tudományt visszahelyezted megfelelő helyére. Köszönjük a tapsokat, de cselekvése van szükség, nem pusztán tapsiharra. Thank you for ECR. Köszönöm. Az ECR nevében pedig um, Fiokki úr kap szót. Elnök úr, igen tisztelt képviselőtársaim, stone under the Green Deal. Hatalmas mérföldkőhöz jutottunk, az európai éghajlat törvényeket publikálta a bizottság, ez pedig e, a 2050-es éghajlat semlegességi célot, hat, célt határozza meg. Ugyanakkor komoly fenntartásaim vannak a bizottság javaslatával kapcsolatban, amely a 2030 utáni éghajlat célokat akarja átalakítani delegált jogi aktussal. Ez egy nagyon gyenge jogi eszköz és nem is eléggé hatékony megítélésem szerint. Mi több, a European Green Deal tekintetében elengedhetetlen, hogy minden szakpolitikai kezdeményezést hatásvizsgálat alá állítsunk, különösen a 2030-as megnőtt, megnövelt célokat. Az ECR frakció ellenzi az emissziós célok megemelését, ez ugyanakkor a jogi és szabályozói biztonságot is veszélyeztetni, ahogyan egyébként az előző bizottság ezt elmagyarázta. Az ECR frakció álláspontját összegezve a következőt mondhatom. Egyrészt ne nyúljunk a célokhoz, tartsuk be a párizsi célokat másodszorban, koncentráljunk a hatásvizsgálatra, technikai, szocioökonómiai és ipari szempontból is. Kevesebb repo, retorikára és kevesebb éghajlat szimbolizmusra van szükség harmadsorban. Gyakoroljunk nyomást a harmadik felekre, hogy kövessenek bennünket. Globális csapatmunkára van szükség, USA, Kína, India, ne feledkezünk meg róluk. Az Európai Unió erőfeszítése nagy kihatással lesz, de nem szabad, hogy veszélyeztessük az iparunkat. Talán szokatlan módon szeretném befejezni előadásomat, hozzászólásomat. Egyrészt meg szeretném köszönni Tümberg asszonynak azt a fontos szerepet, amelyet játszik abban, hogy felhívja a közvélemény figyelmét erre az alapvető témára. Ugyanakkor apaként, ahogy egy apa tanácsot ad a leányének, azt mondanám, menjen vissza az iskolába, és folytassa normális életet. A gyermekkora legolyan olyan értékes, mint az éghajlat, és hogyha nem élik át a gyerekkorát, elveszti örökre. És hogyha nem teszünk semmit az éghajlat érdekében, akkor pedig minnyáján veszítünk. Köszönöm. Well, she knows more about science többet tud a tudományról, mint közülünk sokan. Szilvia Modik a GUE részéről. Köszönöm, elnök úr, én is svédül fogok hozzászólni. Ez a közös nyelvünk. Köszöntelek, Gréta, örülök, hogy itt vagy. Először is frakcióm a GUE NGL nevében szeretném megköszönni mindazt, amit tettél, hiszen emberek millióit motiváltad Európa szerte hangot kölcsönöztél a fiataloknak, azoknak, akik szeretnék, hogy többet tegyünk. Ezt a munkát megköszönöm neked, mert ez a mi munkánkat is megkönnyíti. Szeretnénk fellépni az éghajlat érdekében. Látom, hogy elég sok az álszentség itt a teremben megvan itt a szükség, megvannak itt a szükséges tudományos ismeretek a parlamentben, képesek vagyunk döntéseket hozni, ugyanakkor politikai akarat és bátorság is kell ahhoz, hogy megtegyük a szükséges lépéseket. Remélem, hogy a mai beszédedet komolyan fogjuk venni, máskülönben mindez csak mindez hiába való lenne. Természetesen nagyon jó az, hogy a klímaaktivizmus érdekében fellépsz, ez azonban megkönnyíti a mi munkánkat is. A bizottság éghajlat jogszabályról szóló javaslata tudjuk, hogy nem elég ambiciózus. 2030-ig 50%-kal csökkenteni a kibocsátásokat, ez nem elegendő, és ez nem az én véleményem, ez egy tény. Éppen ezért meg kell emelnünk a kibocsátás csökkentés szintjét arra a szintre, amelyet a tudományos körök javasolnak, még nagyra törőbbek kell lennünk, hogy abszolút biztosak lehessünk abban, hogy ez elegendő lesz. Remélhetőleg kapunk Jütelánt asszonytól, az, az előadótól segítséget, hogy finom hangoljuk a parlament álláspontját. Látjuk, hogy mi történik más országokban. Igen, azt mondjuk, hogy az EU többet tesz, mint korábban bármikor, de ez nem azt jelenti, hogy eleget teszünk, többet kell tennünk. És a te oldaladon állunk ebben a küzdelemben. Köszönöm. Okay, and the last speaker will be Eleanor. Az utolsó felszólaló pedig Eleonora Evi a függetlenek nevében egy percben. Köszönöm, elnök úr! Nagyon örülök annak, hogy itt eh, üdvözölhetjük itt az Európai Parlamentben. Kérek, eh, sérem, eh, segítsen bennünket abban, hogy az átláthatóság hiányáról tudjuk régre beszélni az Európai Tanácsban. Itt az Európai Parlamentben jelentős a az átláthatóság, a módosítók lefordítása kerülnek, és közétételre kerülnek. Ez segíti a demokráciát is, különösen amikor az éghajlati jogalkotásról van szó, a múltban a tanács ezzel szemben, amely a, tanácsokat, amely a tagországokat képviseli, teljes mértékben fekete lyuk nincsen felvétel a tagországi álláspontokról, és zárt ajtók mögött tárgyalnak, soha nem lehet tudni azt, hogy a közérdek érvényesül-e, avagy a nemzeti érdekek. Kérlek, hogy segíts bennünket ebben. Az én országom, Olaszország első lépést tette megfelelő irányba, Brüsszelben létrehozott egy átláthatósági eh, regiszter az AK-n, de nagyon fontos, hogy az ambícióinkat biztosítani. Köszönöm. Thank you, sir, unless... Köszönöm szépen. Ha Greta Thunberg nem kéri a szót, úgy tűnik, hogy nem, akkor lezárhatom az ülést. Greta Thunberggel az ülésterem végén ö, itt fogunk kimenni, hagyjanak elég helyet, és remélem, hogy Básznak igaza van, és holnap, amikor az MV ülésen elkezdjük, vagy a jövőben elkezdjük a éghajlat törvények vitáját, ugyanilyen sokan jönnek kíváncsian támogatva bennünket. Köszönöm szépen, és holnap találkozunk az MV tagokkal.